Kolléganő másfél percre volt csak lehetősége. Köszönöm. Kedves kollégák, az Európai Gazdasági Tér EFTA parlamentjének kollégáit üdvözlöm, Izland, Liechtenstein és Norvég kollégákat, valamint a svéd szövetségi közgyűlés megfigyelőit a hivatalos galérián. Üdvözlöm a delegációt a Strasburgi parlamenti ülésen, ahol Önök a 35. Európai Gazdasági Tér JPC ülésen holnap vesznek részt. Remélem, hogy ez az ülés igen produktív lesz, és hozzájárul ahhoz, hogy erősítse a parlamenti együttműködést, valamint garantálja a demokratikus parlamenti ellenőrzést az európai gazdasági térben. Üdvözlöm Önöket, kollégák! Ezzel pedig a következő hozzászólónak, Madame, Madame Flambentnek adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a mai vitát hallgatja az ember, akkor feltűnik egy nagy kérdés. Az, amely szinte minden frakciónak fontos, a gazdasági irányítás kérdése. De úgy tűnik, hogy csak, úgy tűnik csak, hogy megállapodás van, mert az értelmezésben el